Madame la Présidente! Az elnök. Bien, merci, chers collègues. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Akkor megkezdjük a szavazást. Komics asszony szeretnek szót kérni. Tessék, magadom a szót. Kedves kollégák, kérem fogjanak helyet, foglaljanak helyet, hogy meghallgathassuk Komics asszonyt. Eh, faccio riferimento Köszönöm szépen. A 100... 186-os cikkről beszélek. Nos, két, két marokkói bevándorló ö, két marokkói bevándorló sorsáról van szó Olaszországban, az olasz hatóságok ki akarják őket utasítani, pedig egészségügyi okokból orosz, Olaszországban kéne marokkói, kellene maradniuk. Monsieur Bachir, vous avez... Bachir, úr, tessék, fél perce van. Une motion d'ordre également. Szeretnék szeretnék beszámolni egy pakisztáni borzasztó tragédiáról. Több mint 500 ember e, e, lakhelyét foglalták el, 124 gyerek halt, halt meg, rengeteg ember megsebesült, borzasztó helyzetben vannak ezek az emélyek, és az együttérzésünkről kell őket biztosítanunk. Az, a Talibán a szélsőségesség elleni harcban partnerekkel, hogy legyünk. Rendkívül komoly ügyről van szó, együtt kell fellépnünk, segíteni ezen a nemzeten, hogy a szélsőségesek ellen fellépjenek. Nem, nem Köszönöm szépen, Spinelli. Asszony utolsó nap ügyrendi kérdés, mielőtt elkezdjük a szavazást. Votre micro, Madame. Dal Parlamento, e in nome dei parlamenti. Köszönöm szépen. A GUE és olasz parlamenti képviselők nevében egy nagyon súlyos dologról szeretnék beszélni, amely december 15-én történt. Egy olasz újságíró közismert újságíró, aki korábban ennek a parlamentnek volt tagja, Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesát Tallinnban, Észtországban letartóztatták. Egy konferenciára szeretett volna elmenni, ahova meghívták, aztán szabadon engedték, és Olaszországba küldték vissza, mint persona non grata, tehát mint nem kívánatos személy. A konferencia témája Oroszország ellenségünk kérdőjellel. Ez egy nagyon súlyos esemény, mert egy európai országban nem teszik lehetővé azt, hogy egy személy beszéljen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ez valójában nem ügyrendi kérdés. Kedves kollégák, akkor térjünk rá a szavazásra az ombudsman megválaszt, megválasztása. A 219-es eh, eh, pont szerint Emily asszony eh, kérését megkaptuk. A 219-es szabály szerint, cikk szerint titkos szavazásra kerül sor, és a leadott szavazatok több, többségét kell, hogy megkapja ez a személy, mivel titkos szavazásra van szó, ezért akár mellette, akár ellene szavaznak a kollégák, kék fény lesz, a 219-es pont 6-os bekezdése szerint a képviselőknek legalább fele jelen kell, hogy legyen a szavazás során, de ezt látjuk, hogy itt vannak a kollégák, több mint a felük itt van, úgyhogy ez megtörténhet a szavazás. Megnyitom a tesztfázist, a szavazás tesztfázisát nyitom tehát meg. Tout le monde a-t-il voté? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Itt az eredmény. Teszt, teszt, teszt szavazásra kerül sor. Próba. Nous avons largement euh, le nombre. Úgyhogy uh, itt van, uh, elég képviselő van uh, itt, uh, 690-en vannak jelen, úgyhogy ez uh, több, mint amire szükség van. Most pedig rátérünk az ombudsman megválasztására. Tessék, uram, öné a szó. We appear to have two voting machines úgy tűnik, hogy két szavazó gép nem működik, úgyhogy kérem, hogy jöjjön valaki és segítsen, semmi probléma, kérem jelenzék, hogy hol nem működik a szavazógép. De most akkor rátérünk a szavazásra, Európai Ombudsmanról szóló szavazás. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a-t-il voté? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 569 suffrages. 569-en mellette, 66-an ellene, 43-an tartózkodta. Madame euh, Aurélie euh, a obtenu Aureli asszony tehát a leadott szavazatok többségét megkapta, ezért őt európai ombudsmannak választottuk meg. A 219-es szabály szerint, és a tribünön itt foglal helyet Aureli asszony, gratulálok neki az új posztjához és megválasztásához. Akkor most következik a jelentésekről szóló szavazás. Lavia az élelmiszerekre vonatkozik, vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata. Egy szavazás, egységes szavazásra kerül sor, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük, gratulálunk Lavia úrnak, most pedig Ayuso eh, jelentés eh, következik. A veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a BUZEK együttműködési megállapodás Marokkóval a polgári globális műholdas navigációs rendszerről. Megint csak egy, egy szavazásra kerül sor, egységes szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Megint csak buzek ajánlás az Ukrajnával a tudományos és technológiai együttműködésről kötött megállapodás megújítása. Népszerint szavazunk, egyetlen szavazás, megnyitom a szavazást. Tout le monde a-t-il voté? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Et il est adopté également. Ezt megint csak elfogadtuk. Lambsdorff jelentés következik. Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben ajánlás. Ez megint csak név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következik Mihálylova jelentés a francia legkülső régiókban alkalmazott octroi de mer adó. Megint csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazó, szavazást. Elfogadtuk. Viotti jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, mm, Whirlpool, a leadott szavazatok Három ötötét kell megszerezni, minősített többségről van tehát szó, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk ezt is. Albrecht jelentés, az Európai Globalizációs Alap igénybevetele eh, a Fiat részére, Megint csak minősített több, többség elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a jelentés, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Odysseus Fokász részére megint csak a leadott szavazatok harmadatot kell megszerezni. Minősített többség, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Következik a Zanni jelentés, Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, Air France részére, három ötöd, szavazatok három ötöd, elektronikus szavazás, minősített többség, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a jelentést is elfogadtuk, most pedig a Gualtieri jelentés, az utolsó, az Egységes Szanálási Testület tagjainak kinevezése. Megint csak egy szavazásra kerül sor, egyetlen szavazásra, titkos szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt a jelentést is elfogadtuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! D'accord.